Dear colleagues. Kedves kollégák, köszöntöm Önöket a mai ülésünkön. Önök is tudják, hogy az EU-USA kapcsolatát vitatjuk meg a pénzügyi és gazdasági válságot követően. Nem tudjuk, hogy már utána vagyunk-e, e, ebben nem vagyunk biztosak, de akárhogy is, Két részből áll a mai ülésünk. Az elsőben a pénzügyi gazdasági gazdaság válságról szeretnénk beszélni, ennek transatlanti következményeiről, kihívásairól. Két nagyon kiváló szakértőt hívtunk meg a mai napra. Az első Joseph Mason professzor lesz, aki az Orszó pénzügyi iskola banki tanszékének vezetője Baton Rouge-ban, nem mondok el mindent az ő ta- tapasztalatairól, hiszen az életrajzát e, kiosztottuk önöknek. Tőlem balra pedig Péter Jungent látható Németországból, akit Németországban elismert üzletembernek tartanak, e, számos vállalat vezérigazgatója. Üzleti angyalnak e, tekintjük őt, azt javasolnám, hogy azon a vágjunk közepébe, hiszen a szokásos késés, 10-15 perces késésen már túl vagyunk. Tehát először is professzor mason hallgatjuk meg, és őt követi Péter Jungen. Azt kérem az előadóktól, hogy tartsák be a 10 percet, és utána lehetőség nyílik kérdéseket feltenni. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy nem volt elég a 10 perc, akkor erre visszatér, mondani valókra visszatérhetnek a kérdések, válaszok során. Mason professzor következik. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Mind a négy területről fogok beszélni, és nagyon röviden, és nagyon szívesen mélyebben belemegyek a kérdések alapján, vagy Washingtonban a delegáció látogatása idején. A válságnak még korán sincs vége. Egyet egy-egy több jelzáló kölcsönt kell még helyreállítani az Egyesült Államokban. Láthatják, hogy csak még csak a közepén tartunk ennek a folyamatnak, mely 2007-ben kezdődött. A legtöbb jelzálók kölcsön, kölcsönt 2010-2013 között fogják helyreállítani, és itt, itt fontos megegyezni, hogy a 2006-2007-ben legtoxikusabbnak tartott POA jelzálók kölcsönöket fogjuk itt helyreállítani, amely kevesebbet, amelynek a megtérése kevesebb, mint az amortizációs értékötéven belül. Ennek eredményeképp ezek a kölcsönök um, nagyon uh, kevésbé fognak meg, meg, meg, uh, megtérülni a kiigazítási folyamat során. Próbáltuk a uh, kölcsönök uh, felvevőit uh, segíteni, hogy ne, vesz, ne veszítsék el otthonukat, egy illusztráció, amit az IMF e nyújtott be, e, az adóság garanciát e, jelöli, de további állami garanciákat is láttunk, ahol is az állam vállalta át a pénzügyi intézetek kockázatát. Egy rajzban összegezhetjük a helyzetet, amikor is az, az áldozatvállalók sokkal kevesebben vannak, mint azok, akik ki akarják egyensúlyozni a költségvetési hiányokat, republikánusok és demokraták egyaránt. Nagyobb a bizonytalanság azonban, hogy miként alakul a válság. A Lehman válság indexét láthatják a kivetítőn. Ez azt mutatja, hogy a TARP bejelentés után e, ezek az adatok már csökkenni kezdtek, és e, a kicsit nem igazán tudta meggyőzni a kongresszust arról, hogy a helyzet ennyire súlyos. Timothy Guyford ezért e, határozottságot követelt az amerikai jelzálók kölcsönösök megvédése érdekében. A félrevezető szakpolitikák rendszerkockázatot eredményezhetnek, de mi a rendszerkockázat? Dr. Ed Kane a Bostoni kollégiumból először ő volt az első, aki az epidemiológia nyelvezetét használta erre az jelenségre. Ő mondta, hogy ez úgy terjed, mint valamiféle fertőzés és terjed az, és az emberi test szervezetet lehet hasonlítani az egész pénzügyi rendszerhez. Dr. Kán azt is elmondta, hogy minél nagyobb nemzetközi kapcsolatokatnak teszik ki a, a rendszert, annál nagyobb a, a betegek terjedésének gyakorisága. Dr. Kain azt mondja, hogy a pénzügyi rendszer akkor válhat immunis, immunisá, hogyha a nemzeti szabályalkotók, és különösen az Egyesült Államokban e, jelentős e, állami e, szabályozási rendszert vezetnek be. Több megoldás van, amputáció, oltás vagy átültetés. Az amputáció magában nem működhet, hiszen az amputált funkció feladatát semmi nem veszi át. Az oltás az meg, ö, jobban megfelel, de a vírus terjedését nem akadályozza meg, ezért marad az átültetés megoldása. Itt az a kérdés, hogy miként le- lehet pénzügyi rendszerek megfelelő funkcióit átültetni. Az volt a javaslat, hogy a piaci fe, felügy, fegyelmet kell a puha megoldásokkal kombinálni, hogy a rendszerileg fontos feladatokat megtartsuk, és, és fennmaradjon az, az életet fenntartó funkciók működése. ezzel meg lehet könnyíteni az átmenetet a rendszerjelű kockázatokból. Na most a poha megoldás egyre egy intézményre van kiegyezve. Hogyha csökken, kockázatokat akarjuk csökkenteni, akkor meg kell előzni ennek a rossz résztvevőnek a cselekvéseit, A szabályalkotók túl, so, túl, hosszan, túl sokáig várakoztak, mielőtt közbeakasztottak, volna. Ilyen pénzügyi válságokban is felismerjük azt, hogy a pénzügyi intézmények, különösen a szifik um, um, különösen a szifik lesznek a következő válság során a problémás intézmények. A, politi- a szakpolitika alkotói nem szívesen cselekednek a kölcsönfelvevők nevében. Mit várhatunk tehát a szabályalkotókhoz? A pénzügyi szabályozásnak az a lényege, hogy megtartsuk az intézmények biztonságát. Ennek két következménye van. Először is az, hogy néhány intézményt funkcionálisan szabályoznak, azokat, amelyeket viszont nem, ők fogják elviselni a piaci fegyelem következményeit, és ők, ők bukhatnak a legnagyobbat. A gond az, hogy mikor lehet ebben tévedni. A védőháló támogatás az a kérdés, hogy kívülről vagy belülről kapják-e meg. Az információs aszimetria jön létre akkor, hogyha az intézmények fizetésképtelené válnak, és ennek következtében a befektetők minden intézményt büntetnek akkor, hiszen nem látják a különbséget az egyes intézmények között. A szabályalkotóknak ezért az a feladató, hogy elég információt gyűjtsenek be a kockázatokról, mielőtt a fizetésképtelenség kockázat túl nagy lesz. Ezek, ők nem csak funkcionálisan ö, szabályozzák az intézményeket, hanem a piacokat is ellenőrzik, ők biztosítják az átláthatóságot, a e, formális szabályalkotói e, folyamaton kívül. Ezért elkerülhetik az úgynevezett sziklakockázatot az e, aránytalan, információ információáramlás révén. Hogyha ez a szikla túl magasra kerül, akkor pénzügyi piaci probléma adódik, az egész rendszerben nem, te, nem feltétlenül rendszer jellegűen. Ilyenkor vissza kell állítani a bizalmat, de ahogy a Beatles is mondta, money can buy you love, Eh, így nem lehet, pénzzel nem lehet a bizalmat sem helyreállítani. A, man, a pénz önmagában nem, segít, sem segíthet, mi az, ami viszont igen. Fel kell ismernünk, hogy a világgazdaság még nagyon e, e, élénken érzékeli a, so, a, a megrákoztatások hatását. Rosalind Feynman a Lehman válság e, során észrevette, hogy e, 2007-ben a pénzügyi kockázatokat nagyon kicsinek értékelték, jobb oldalon ezzel szemben azt láthatjuk, hogy a Lehman válság után még mindig nagyok ezek a kockázatok, és a kitettségek megmutatják, hogy a piac még mindig nagyon érzi a válság hatását, még mindig hosszú az út, és ennek következtében a rövid távú pénz, pénzpolitikai beavatkozások nem, és nem hatások, hiszen egyes országok már fel is használták ezeket az eszközöket, az eurozónán és azon kívül is. Az Egyesült Államok rekordméretű adósságot halmozott fel. William Peter szerint a a SZIFI által lefedett országok között az Egyesült Államoknak a negyedik legnagyobb az adósság mérték ebben az országban, és itt soroljuk fel Izlandot és Görögországot is. Mit kell tenni ebben az esetben? A kompetitív leértékelés nagyon felzaklat um, a világgazdaságot, bár működött, megalkothatunk egy újabb buborékot. Vannak más ösztönzők is, mint a um, az új gazdasági fejlesztési eszközök, amelyekhez támogatás kell, másokhoz pedig csak e, tulajdonjogok át, átszervezése. Ahogy korábban mondtam, a pénz pénzzel nem lehet megváltani a befektetők bizalmát, és nem lehet elérni a gazdasági növekedést is. Forrásokra van szükség ahhoz, hogy a növekedést elérjük, akár külső erőkkel is. Ez a mi döntésünk. Összefoglalóul a végső megjegyzést szeretném tenni, hogy az egyik legnagyobb probléma, amelyel ma szembesülünk, a pénzügy, illetve az értékpapírokkal való lefedés esetén az, hogy stabil keretet ki kell kialakítanunk, hogy ez a pénzpiacok, illetve az üzleti környezet stabilitását biztosítsa. Az egész világ fejleményeit nyomon kell követnünk, de olyan intézményi hátteret és olyan szabályozást kell meghonosítanunk, amely alkalmas lehet az ilyen mindenre kiterjedő pénzügyi válság kezelésére. Köszönöm. Köszönöm, szól az elnök. Azonnal rátérünk a következő előadónkra, és ezt követi majd a kérdések és feleletek órája. Jungen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a Libor Spredekkel kapcsolatos megjegyzéssel kezdeni előadásomat, hiszen a Lehman féle válság nélkül talán nem is következett volna be az a súlyú válság, amelyről itt beszélünk, és az egyik dolog, amit az Egyesült Államok kormánya eh, helytelenül végzett, a piacfigyelés fogyatékosságaiban testesült meg, mert ezzel talán meg lehetett volna előzni az olyan összeomlást, amilyen a Lehman cégnél bekövetkezett. Azt hiszem látnunk kell, hogy az ilyenek megelőzése az egyik olyan eszköz, amely elméletileg rendelkezésünkre áll, olyan növekedési ráta mellett, amikor a kapitalizmus olyan mértékben elterjedt, mint ma, és ez megvetette az alapját az egész világ gazdaságot megrázkodtató válság kibontakozásának. Az ideák, az innováció versenyét figyelhetjük, követ, követhetjük figyelemmel, és dinamikus gazdaság alakul ki, amely időnként válságba torkollik. Ez régi megfigyelés 1907-ben, 1929-ben, most 2007-ben újabb válság következett be, és azt lehet mondani, hogy a buborékok kipukkadása nélkül ez még sokkal nehezebben leküzdhető válsággá fejlődhetett volna, és sokkal nehezebb lenne korrigálni, nem lennének olyan lehetőségeink, amelyekről itt ma beszélhetünk, sem Európában, sem globálisan, sem az Egyesült Államok területén. Ha tehát ma úgy döntenénk, hogy az így kivontakozott válságot kívánjuk orvosolni, sokkal nehezebb dolgunk volna, hogyha hagytuk volna, hogy ezek a buborékok még nagyobban nőjenek, és ne pukkadjanak ki. Ezzel kiszámíthatóbbá téve a helyzetet. Nos, az alacsony kamatlábak, illetve a globális eladósodottság növekedtének mértéke, azon a Egyesült Államok beli e, ingatlanértékesítési politikával párosulva, amelyről beszéltünk, e, jó példájául szolgál annak, hogy hogyan lehet e, például 700 ezer dollárt érő ingatlan megépítésére ennél nagyobb összegű kölcsönt folyosítani, olyan feltételekkel, hogy hosszú időn keresztül mindössze a kamat visszafizetése váljék esedékesé. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló következtetés, hogy ennél sokkal körültekintőbb szabályozásra van szükségünk, hiszen különben még csak azt sem fogjuk tudni időben fölismerni, hogy hogyan keveredtünk ilyen nehezen kezelhető helyzetbe Európában is hasonló a helyzet, ahol az administratív beavatkozások lehetősége jobban adott, és az Egyesült Államokban a tervezés során figyelembe lehet ezt venni, a Volcom féle szabály figyelembevételével, és Obama elnök ilyen értelmű kijelentéseket is tett körülbelül tíz nappal ezelőtt, amikor azt jelentette ki, hogy célszerű visszapillantani a történelembe, és felfedezni egy olyan szabályt, amely kiinduló szolgálhat a továbbiakra. Eh, nos, eh, ez megszívlelendő, és szabályoztunk már túl sok figyelmet fordítva az elhibázott területekre, például a kereskedelmi bankokra, szemben a beruha, fektetési bankokkal és a hedge fundok, valamint a magántőkebefektetők tevékenységét nem szabályoztuk kellő mélységben. A kérdés az, hogy az általános pénzvolumen, amelyet megmozgatnak, lényegesen eltér Amerikában az európaitól, ahol a kockázati tőkék aránya lényegesen meghaladja az európai átlagot. Az USA ebbe az irányba indult el, és természetesen lényegesen nagyobb problémái adottak Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem tapasztalható sehol egyetlen kormány el elfogadottságának mértékében sem, hiszen e, e, e, az Egyesült Államok költségvetés az EU-jét összesen 7-7,5-szer haladja meg, és miközben igyekszünk megszabadulni ennek káros kihatásaitól, tovább bonyolítjuk a helyzetet, és a 3A minősítés, amelyet a hitelminősítő intézmények Amerikának ítélnek oda, nem feltétlenül szolgálnak jó kiinduló ponttól, hiszen mindössze 6-7 olyan cég van, amelyik hasonló hitelminősítési besorolást élvez, és a legjobb üzleti modell sokak véleménye szerint az lenne, hogyha egyszerűen megszabadulnánk ezektől a hitelminősítőktől, hiszen ezek nem szolgálnak elő eligazítással a befektetők számára, különösképpen például a az ingatlanforgalom területén, Eh, ahol eh, tapasztaltuk ezt a eh, kiszámíthatatlan helyzetet. Senki sem volna olyan bolond, hogy ezekre a minősítőkre támaszkodjon, amikor a pénzét erre a területre irányítaná. Ezek az indikátorok, amelyekből ők kiindulnak, egyáltalán nem mérvadóak ezen a területen, sőt, biztosak lehetünk abban, hogy félrevezetőek, és ez egy kicsit olyan, mint amikor a beteg elhunytával megállapítják, hogy bizony súlyos betegségről van itt szó. Tehát jó, ezzel így tovább mehetnék, de a bázel is egy megfelelő fogalom, amely alapjában kevesebb kiinduló ponttal szolgál, hogyha jelzálogba akarunk befektetni, és a CDO-ban kisebb tőke igényel lehet ezt megvalósítani, tehát CDO-kba történő befektetésre ösztönzi a bankokat, ahelyett, hogy kellő volumenben helyeznének ki kölcsönöket Michael Lewis volt a nagymenő ezen a területen, nagyon tetszenek nekem az ezzel kapcsolatos megállapításai, aki megkérdezi, hogy ki vesz majd CDO-kat, amikor CDS is vehető, és ha valaki CDS-t vesz, akkor valószínűleg sokkal kiszámíthatóbb pénzügyi környezetet biztosít a maga számára. Így Európában az IMF szerint 2,8 milliárd millió egy-kettő az USA, 2-8 Európa, 0-2 Ázsia hozzájárulásával. Tehát a pénzügyi krízis a G7-nek tulajdonítható, egyfajta befektetői válság, mert az európaiak az amerikaiaknál lényegesen nagyobb összegeket mozgattak meg ezeken a területeken, és amikor Düsseldorfot suttognak bele a mikrofonba, akkor ez a lökött németekkel kapcsolatban megfogalmazódott, nem egészen megalapozott vád. A Westdeutsche Landesbank helytelen gyakorlatából kiinduló általánosítással van itt dolgunk. És gyakorlatilag a többi országban efféle jelenség nem következett be. Én most nem akarok a bankokkal kapcsolatos rendelkezésekbe belemenni, de az biztos, hogy Európa nehezen fog tudni kilábalni ebből a helyzetből. Valószínű egy olyan élénkítés eredménye lehet csak a kilábalás, ahol az U, a J, illetve a V alakú fellendülés egyfajta kombinációja következhet be. A következő hónapok lehetnek alkalmasak ennek elbírálására ma már 50, millióan, 50 millióval többen vannak munkanélkül, mint a, a gazdasági válság kitörésekor, miközben persze évente 42 millió új munkahely jött létre. Tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy a 17-18 év alatt viszonylag csekély munkahelyvesztés következett be, és az biztos, hogy ilyen válság nélkül, ami egyfajta lehetőséggel is kecsegtett bennünket, nem sikerült volna ilyen sok új munkahelyet létrehozni. Az ICB most a megállapodások szellemével ellentétben eljárva a bankoktól várja a fellendülést úgy, hogy az állam ezeket a bankokat konszolidálja, és egyes országokban nagyobb, mások kisebb mérvű bankkonszolidációs tevékenység zajlik. A görög válság tulajdonképpen nem is teszi kötelezővé ezt a beavatkozást, amely tulajdonképpen a bankok megmentését célozza elsősorban, és egyes külső megfigyelők nehezen is értik, hogy tulajdonképpen miért van szükség ilyen jellegű beavatkozásra hogy az eurót megvédjük, nos, tulajdonképpen ez könnyű, az eladósodottság mértékének maximalizálása, a görögországi gazdaság szerkezetváltása, az ottani körültekintő pénzügyi tervezés, illetve költségvetési gazdálkodás lehet alapja az euró egészségének megőrzésének a 150 százalékos GDP-t fogja elérni az ottani államadóság, ha ez így megy tovább. Világos, hogy a CDS, a 15 régi EU tagállam esetében minden esetre nagyobb mértékű, mint a 125 legnagyobb európai vállalatnak az adósságállománya. Tehát a 15 régi tagállam a 125 nagy európai vállalat eladósodottságánál nagyobb mértékben halmozott föl adósságokat. Tehát itt, amire szükség van, a jövőbeli pénzügyi ipar, illetve a bankok megfelelő struktúrájának átgondolása, ezt tehetjük Európa szintjén, és a reform ki kell, hogy terjedjen a bázeli koncepciókra, illetve a hitelminősítő intézetek tevékenységére is, és a lakossági bankok jelentős része is elkövetett olyan hibákat, ami nem jellemző a nagy kereskedelmi bankok egy részére. Nos, tehát azt lehet ajánlani, hogy az IMF pénzügyi stabilitása stabilitási jelentésének 49-től 53. oldaláig olvassuk el az ott olvasható megállapításokat, ne nyúljunk hozzá e, ezekhez a kérdésekhez, mert különben károkat okozunk a piacon, hangzik a végső e, következtetés. E, úgy gondolom, hogy azon a konferencián, ahol magam is megjelentem, ilyen értelmű összkép körvonalazódott, és mindenképpen szükségünk lesz egyfajta szerkezeti reformra a bankvilágban. Néhány megjegyzést arról, hogy hogyan lehet kikeveredni ebből, és miféle élénkítésre van szüksége a reálgazdaságnak. Egész röviden, az élénkítés természetesen nem módja a kilábalásnak, válaszolok is ezzel arra a kérdésre, amely nem rosszul megfogalmazott kérdés, de a stimuláció nem a megoldás Kenz 18 hónapig élt, de most újra haldoklik. Sok évvel ezelőtt elhuny már egyszer, majd új életre támad, de úgy látszik újból meg kell halnia, mert ma már bebizonyosodott, hogy teljesen rossz irányba megyünk. A deficit fokozása semmiképpen sem jelentheti a kiutat, mert hiába költünk most ebben, nyilvánvalóan általánossá válik az a meggyőződés, hogy ennek keserű árát kell megfizetnünk a jövőben, a, a, és a megoldás ebben az esetben nem lehet más, mint az adóemelés. Nos, két feltételnek kell megfelelni, nagynak kell lenni, és sikertelennek akkor, hogyha biztosan akarunk számítani a kormány támogatására. Hogyha valaki nem nagyon kicsi, akkor mindenki meg akarja védeni, de nem ez lehet az út. Az egyetlen út az innováció lehet, és az innováció révén a vállalkozó szellem terjedése, a dinamika, az új termékek és szolgáltatások bevezetése, az új munkahelyek létrehozása, esélyteremtés az emberek számára lehet csupán csupán kiút. Az innovációt helytelenül értelmezzük számos esetben. El kell döntenünk, különbséget kell tennünk a találmányok és az innováció között. A találmány az új megoldások ki gondolása, létrehozása, az innováció pedig ennek megvalósítása, tehát a pénzből terméket teremteni. Ez az innováció. Ebben egész jók vagyunk Európában. Pénzből termékeket tudunk előállítani, de fordítva nem vagyunk túl jók. Tehát itt kell javítanunk a teljesítményünkön. Az egyetlen kilábalási lehetőség tehát az, hogy ebbe az irányba menjünk el, és azt hiszem, hogy a világgazdaság sokkal jobb állapotban van, mint európai szemmel látjuk. Miért? a kiemelkedő piacok most jelentős növekedést mutatnak, és az utolsó tíz évben többnyire fogalmazunk így, elsősorban a felfejlődő piacoknak köszönhető fejlődést mutat, és a kiemelkedőben lévő gazdaságok egyfajta például szolgálhatnak, amihez kapcsolódni tudunk. Csí Kína növekedési üteme például eh, 17, 10 évvel ezelőtt 17%-os eh, volt a világ eh, GDP növekedésével összehasonlítva, most pedig 30% eh, körül van az egy usa 13. Tehát azt lehet látni, hogy ez egyik a legnagyobb pozitív kimeneteleknek és Európa számára biztató jeleknek, valamint olyan országoknak, amelyek szintén küzdenek a válság e, e, hatásaival. E, nézzük az euró helyzetét, pár szó erről. Nem kell szégyenkeznünk azon, hogy egy 22-n áll az euró, vagy 23 on 22-n változik. Létezésének 8 évéből 7 évben egy 25 körül állt, tehát a kalkulációt a Common Sachs végezte el nemrégiben, és 1,22 körül találta a megfelelő átváltási árfolyamot. Tehát ezzel nincs probléma. Látnunk kell, hogy a probléma legnagyobb részét ma az európai fogyasztóra terheljük, hiszen az erős euróból sokat profitálunk, az európai acélipar is kilábalóban van, miután a dollárban kifejezett árak növekedőben vannak, és az európai acélipar ezért alkalmasabb és jobb versenyhelyzetbe kerül, mint az amerikai. Egy olyan időpontban, amikor kisegítettük az kínaiakat, megalapozva a saját acéliparuk felfejlesztését, és <clears throat> ma a kínai fogyasztást meghaladó termelés folyik náluk. Tehát a kínai termelés ma meghaladja az európai össz acélgyártó kapacitást. Nem beszélek termelésről, mert nem száz százalékig használják ki kapacitásaikat, de a következő időszak egyensúly hiánya ennek is köszönhető. Bizonyos iparágak, bizonyos vállalkozás típusok ettől fognak szenvedni. Jelentős mértékben Kína fejlődött föl olyan szintre, ami Európa egyes ipar iparágait lehetetlen helyzetbe hozta. Ez igen pozitív fejlemény, ami számunkra, amennyiben megfelelő módon szemléljük és példának tekintjük. Miért? Mert ma az emberek többsége, akik piacgazdaságban vagy a kapitalizmus körülményei között élnek, azt látják, hogy a szegénység visszaszorulóban van a szegény országokban, Kínában, Indiában, sőt, ma már Afrikában is, ez azonban nem lesz segítségünkre, hogy a saját problémáinkat orvosoljuk. A piacgazdaságok régebben meglehetősen kicsik voltak, és a világ lakosságának többsége más rendszerben élt. Tehát ma bizonyos derülátással tölthet el bennünket, hogy csak nem az egész világon elterjedtek a kapitalista gazdálkodás módszerei, és megakadályozzák azt, hogy Európában túl sok hibát védsünk, ezt azonban nem lehet százszerzalékos valószínűséggel kivédeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig kérdésekre kerül sor. A politikai frakciók rendjében ki szeretne a konzervatívoktól kérdést föltenni, kérdi az elnök. Parancsoljon! Köszönöm szépen mindkét előadónak az érdekes beszámolót. Mindkettőjüknek szeretném föltenni a kérdést Érdekes volt, hogy Jungen úr próbálta kiélezni. Ön azt mondta, hogy az innováció, a dinamizmus, az új befektetés, csodálatos gondolatok egy politikus politikusként gyakran én is, én is ismételgetem ezeket a szavakat, hogy kollégáim is. A gond az, hogy senki nem érti igazán, hogyan lehet ezt tevékenységbe átültetni európai vagy nemzetközi politikusok ellenezhetnék és ezt nyilván senki nem ellenzi. A kérdés csak az, hogy milyen politikai döntésekre van szüksége Európának ahhoz, hogy ezt lehetővé tegye. A kérdés pedig az, hogy ön szerint mit kell tenni szakpolitikai, jogalkotási szempontból azért, hogy ebből a helyzetből kimásszunk, és mi lenne a helytelen válasz az ön, ön szerint minden a helyes megoldás? Well, thank you. I'm very glad you... Köszönöm szépen, hogy ezt a kérdést feltette, mert erre nem térhetem ki korábban. Nyilván legalább 6 millió új vállalkozóra lenne szükség. Az első kérdés az, hogy hogyan tudunk 6 millió embert rávenni arra, hogy vállalkozásba kezdjen. Először is arról kell őket meggyőznünk, hogy nem tartjuk őket ellenségnek, vagy nem tartjuk őket mások kizsákmányolójának. Meg kell értetnünk az emberekkel, hogyha ebbe az irányba haladnak, akkor a többségük kudarcot val majd, ötből három-négy nem éri meg az első öt évet. A győztes kultúráját elfogadjuk a sportban, de vállalkozásban nem. Mit teszünk azzal a háromnegyeddel, amely kudarcot van majd? És ez az egész világra érvényes. Bátorítani kell embereket, hogy létrehozzák a keretfeltételeket, meg kell alkotnunk azt az elképzelést, és a politikai vezetőknek nagyon fontos szerepe van ebben, hogy a vállalkozó az egy társadalmi hős. Miért? Azért, mert személyes, társadalmi és gazdasági kockázatokat vállal azok, azok nevében, akiket fő felvesz az alkalmazatai nevében. Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy nem csak sportban kellenek hősök, vagy az Eurovíziós Fesztiválon az énekesekben, de ó, erre van szükség a vállalkozásban is. Nem akarom megvédeni a nagy kifizetéseket, de olyan országban nem helyes a vita, ahol az emberek azt gondolják, hogy megdöbbentő az, hogy egy bank vezérigazgatója, ami hatalmas profitot teremt, 11 millió e, e, eurót keres évente. Az egyik, a Bayern München legismertebb focistája évente 11 milliót keres, és ezt mindenki megfelelőnek tartja. Az egyik miért megfelelő, és a másik miért nem. Ha tudjuk, hogy a bank igazgatója 11 milliót keres eh, bruttó, a, a focista pedig nettó ennyit keres. Meg kell gondolnunk tehát, hogy miként kell ezekkel az emberekkel foglalkozni. A második megjegyzésem, hogy eh, nem csak, hogy nincs elég eh, finanszírozónk, de hiányzik az üzleti angyalkultúra, azok az egy, egyének, akik pénzügyet, pénzügyileg tá, támogatják az induló vállalatokat. A befektetés nem csak arról szól, hogy a meglévő ismereteket átadjuk az egyik generációtól a másiknak. Erre is szükségünk van. Nem működik a befektetői tőkepiac. Erre pedig azért van szükség, mert az induló vállalatok nem csak nem banki telekből indulnak, hanem törstőkéből. És itt van egy nagy hiány, egy nagy rés a kezdeti vállalat és a sikeres gazdaságok között. Először is kevés a vállalkozói tőke, finanszírozni kell a gyorsan növekvő indulóvállalatokat. Néhány politikus azt gondolja, hogy a KKV-knak kicsinek kell maradni, hogy gondoskodhassunk róluk, róluk egy társadalompolitika keretében, de lehetővé kell tenni sok induló vállalatnak, KKV-nak, hogy ne maradjanak kicsik, hanem hogy, meg, hogy növekedhessenek. Az Egyesült Államokban 3,6 az aránya az ilyen induló vállalatoknak, és a GDP arányában ez, ez elég jelentős. Az Egyesült Államokban a világ e, kockázati tőkének 75%-át jegyzik, e, tavaly 80 milliárd e, dollárra rugott ez. Európában jó lenne, hogyha mindez 3,5 ilyennel rendelkeznénk. Santa Cloud megyében két, két és fél millió ember él, so, és sokkal nagyobb a kockázati tőke tulajdonok, mint az egész EU-nak. 100 dolláros vetületben Izrael a piacvezető, az EU-ban pedig az egyfőre eső tőke csak 10 euró. Van még számos ilyen kérdés, de ezen a területen kell nagyon pontos intézkedéseket vég, végrehajtani és szabályokat megalkotni, és ami az adórendszert illeti, ez lesz az utolsó mondatom, hogyha olyan adórendszert hozunk létre, mint a német gazdaságban, az, aki egy induló vállalatba pénzt fektet be, amely legkockázatosabb, adó tekintetben, adóügyi tekintetben ugyanaz, ugyanolyan megítélés alá esik, mint hogyha német állami kötvényt venne, és szerintem ez nem helyes miért kéne bárkinek induló vállalkozásba kockáztatni a pénzét akkor, hogyha ugyanilyen adózással sokkal nagyobb biztonsággal fektethetné be állami könyv kötvényekbe. Ez itt a politikusok nagyon sokat tehetnek. Hadd említsek meg néhány szempontot. Egyetérek Jungen úrral a győz, győztes kultúrájával, amely nagyon fontos, hogy el kell ismernünk a dinamikus gazdasági rendszert ennek érdekében elfeledkezünk, elfeledkezünk a vesztesekről. A kis vállalkozók esetében gondolhatnánk arra, hogy sorozatos vállalkozók, ez egy olyan fogalom, amelyet az USA kongresszusa is nehezen fog fel. Ők próbál, megpróbálnak létrehozni egy kis vállalkozási csődreformot. Érdekes módon ez a reformcsomag sokkal nehezebbé teszi a hitelezőknek, hogy megfogalmazzák a kisvállalkozások értékeit, azért lesz sokkal nehezebb, hogy át, átalakuljon a következő vállalkozásba, hiszen nagyon kevés a e, biztosíték, e, nagyon kevés biztosítékot tud a, a kisvállalkozó felmutatni, ezért nem tudnak tovább lépni, ezért tud, nem tudnak a hitelezők sem tovább lépni. És ezért még, még nehezebb az egész folyamat. Eh, és pont az ellenkező irányba halad. Fel kell ismernünk, hogy a kisvállalkozók szempontjából, és Jungen úr nyilván megerősíti, a kudarc az nem feltétlenül kudarc. A kudarc eh, lehet, hogy azt, eredményezi, hogy eh, tovább lépünk, és új vállalkozásban sikeresebbek vagyunk. El kell fogadnunk, és ez a kultúránk része is, el kell különítenünk ezt az elképzelést attól, hogy egy vállalkozói kultúrát hozunk létre, attól, hogy olyan vállalkozói kultúrát hozunk létre, amely elősegíti a gazdasági növekedést. Nézzük meg a nagyon kevésbé fejlett országok példáját, ahol nagyon virágzó vállalkozások vannak, amelyek hulladékot szortíroznak, vagy cipőt fényeznek, noszos feladatokat vállalnak el, amit senki más nem csinálna. De ez is a vállalkozó kultúra része. Szakpolitikai szempontból pedig azt a kérdést kell feltennünk, amelyet nagyon sok fejlett ország is feltesz, hogy Hol vannak az alapvető lehetőségei az országnak, kulcs lehetőségei? Az oktatási rendszerünk milyen alapot szolgáltat a különböző iparágak fejlesztéséhez? Milyen lyukakat kell betönnünk, hogy és miként tudjuk kihasználni a fejlődést annak érdekében, hogy felruházzuk ezeket az iparágakat, ahogy azok előreléphessenek. Ezek sokkal nehezebb kérdések. Ezeket országonként kell megválaszolni, ezért tettem fel azt a diát az igazi stimulusról és az új határokról. Fent is hagytam ezt a diát. Számos ilyen fejlesztésről van itt szó, csatornákról, fizetőútvonalakról, vasútvonalakról, amelyek jelentős gazdasági növekedést teremtenek az érintett országokban, azzal, hogy hálózatokat kapcsolnak össze, amelyen az árukat szállítani lehet, és az Egyesült Államok esetében területeket is nyitnak fel, amelyet a lehető legjobban lehet felhasználni termelői célokra és ez jelentős gazdasági eh, növekedéshez vezetett. Telekommunikáció, eh, szabványjogok, internet, ezek olyan dolgok, amelyek korábban nem léteztek. A telekommunikáció eh, gyakorlatilag a sávszélességgel teremtett jelentés lehetőséget, amely korábban nem létezett, de tulajdonjogokat kell kiruházni a sávszélességhez azért, hogy azt üzleti célokra ki lehessen használni a szabadalmi törvényekben olyan szabadalmakat lehetett levédeni, amelyek üzleti elképzelések voltak. Nem csak fizikai tárgyakat védtek le, hanem elképzeléseket, amely jelentős gazdasági fejlődést teremtett. A jövőben milyen területeket lehet megvizsgálni az időskori ellátás, nyugdíj, élelmezés, technológia? Nem tudom, hogy ez, ezek közül mi illik be az önök gazdaságába, amely leginkább segítheti elő a növekedést. Elnök, számosan, sokan kértek szót, felolvasom a listát. Pervens Perez, a előadói minőségében, valamint a szocialisták képviseletében, aztán Olde Schmidt a liberálisoktól, Kanzlemen eh, a eh, konzervatíktól, Hans-Peter Martin a függetlenektől, és eh, Danta Höbner. Azt kérem az előadókat, hogy kicsit rövidebben fogalmazzák meg a válaszukat, egyébként nem tudnak minden kérdésre válaszolni majd. És azt kérem, hogy akik kérdéseket tesznek fel, csak, egyik, csak az egyik előadónak cél, címezik ezeket a kérdéseket, különben nem tudjuk lezárni, mert per, parancsoljon. Merci de euh, a Igen, itt láthatjuk, hogy a tőkés rendszereknek talán szükségük van a válságra, de én nem tudom osztani ezeket az elképzeléseket teljes mértékben. Az a benyomásom, hogy mindkét előadó nagymértékben egyetért, a lényegben nem voltak nagy ellentmondások a véleményüket illetően. Tehát láthatjuk, hogy a banki válságoknál főleg Európa volt a felelős, mert éppen Európa nem biztosított termékeket vásárolt, amelyeket az amerikai rendszer kíne, pénzügyi rendszer kínált. Nos, ez egy olyan magyarázat, ami nem megy túlságosan messzire. Azt hiszem, hogy ilyen meggondolásoknak ne engedjünk és hagyjuk az amerikai deficit finanszírozásának kérdéseit. Ezt a kérdést kívül kell hagynunk a vizsgálódásunk körén, és Jungen professzor maga is kijelentette, hogy a jelzálok politika az USA-ban bizonyos hiányosságokat mutatott. Nem tudom, hogy hogyan értelmezzem az ön kijelentéseit. Nem értek ezekkel teljes mértékben egyet, illetve van egy olyan pont, amiben nem értek egyet önnel jelentéstevőként, azaz az, hogy ebben a válságban különösen feltűnő volt, hogy jelenleg a küszöbországok játszanak fontos szerepet, sőt, teljes jogú szereplőké nőtték ki magukat ezek az országok. De most, ahogyan mondtuk, főleg a KKV-k innovációjáról van szó. Nos, ebben talán mindenki egyetért, de hogyan járultak mindenhoz hozzá a nagy beruházási bankok, hogy ezen két tényezőt finanszírozzák, amelyek hozzájárulhatnak a növekedéshez. És most nézzük a konkrét kérdéseket egyrésztről a mai szeminárium témáját illetően. Mindkét előadó erőtesen kritizálta a Bázili Egyezményt. Hogyan látják a Bázili Egyezmény továbbfejlesztésének lehetőségeit, és arra következtethetek az önök előadásából, hogy az a véleményük, hogy semmit nem tudnak közösen elképzelni a e tekintetben Európával. Ez az, amit kivettem felszólalásukból. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a felszólalást is. Kicsit pessimista nagyon borús képet fest. Láttuk már az évek során, hogy fel tudjuk venni a harcot az ilyen jellegű katasztrófákkal civilizált módon. Én szerintem a világ ma sokkal jobb hely, mint 20 évvel ezelőtt. Sokkal több a szabadság, visszaszorítottuk a szegénységet, a globalizáció ebben sokat segített, ezért a, ezeket ki kell jelentenünk. Az egyik kérdésem, well, Kates meghalt. Végül mindannyian meghalunk. Neki ezt kellett volna mondania. Akárhogy is, a piacnak miért nem sikerült magát kiigazítania? Egy igazi kapitalistáknak a szabad piacon Alan Greenspan is végig gondolta ezt, és nagyon csalódottan fogalmazott. Talán ön is meg tudja magyarázni, hogy miért nem sikerült. A második kérdésem nem az Egyesült Államokkal foglalkozik, de az Egyesült Államok nagyon szorosan kapcsolódik most Kínához, ahogy mindannyian, mi mindannyian. Hogyha 500 millió Kína kínai ér naponta két és fél dollárból, és másik két millió pedig egy, egy dollárból, a kínaiaknak pedig 2,4 milliárd tartalékuk van, akkor ebből valamit vissza kéne kapniuk. Jelentős, hatalmas piacról van itt szó, mi a pontos kérdés hangzog elnökségtől? Rátérek, mondja az felszólaló. Az Európa miért nem tud ebből, ebből a hatalmas piacból hasznot húzni, és miért csak az Egyesült Államok? Okay, I'll be short, so it sounds... Uh... Sokkal radikálisabb a kérdés, mint amelyen én szoktam lenni először is. Amikor azt mondtam, hogy szükség volt erre a válságra, el is kerelhetők volna akkor, hogyha elfogadtuk volna kisebb válságokat korábban. Greenspan csalódott, és én tudom is, hogy miért. Amikor hanyatlik az Egyesült Államok a gazdasága, a, például a 90-es évek második felében és a 2000-es évek második felében, akkor rengeteg pénzt és alacsony kamatokat tesznek piacra. A kis válságok elkerülése érdekében eladósodást építenek fel, amelyek aztán sokkal nagyobb válsághoz vezetnek. És ez további vita tárgya lehet. El kell fogadnunk ebben a piacgazdasági rendszerben, vagy a kapitalizmusban, hogy minek is nevezzük, el kell fogadnunk a kisebb válságokat annak érdekében, hogy a nagyokat elkerüljük. Egy ausztriai helyzetben vagyunk, talán ez a, ez a legjobb kifejezés, nem az osztrák kormánya foglalkozik, hanem Péter, Sumpéter közgazdásszal, aki ezeket a ciklusokat megfogalmazta, és aki azt mondta, hogy a túl beruházás és a túl alacsony kamatok és a túl gyenge likviditás vezet ide. De amit az egész vitában alul értékeltünk, az a a túlkapacitás felépítése, a túlteljesítés, a világszintű túlteljesítés felépítése az elmúlt 20 évben. Említettem az acélipar példáját, amikor a, a kommunizmus végétől a 2008-ig 2,5-szeresével nőtt meg az e, acélipar, de a CAPEX hár, hármas szorzóval növekedett, 20 év alatt olyan túlterjesítés, 15%-os túl kapacitást építettünk fel, az a, az, hiszen 20 évvel ezel, ezelőtt azt feltételeztük, hogy ennek 100%-et ki fogják használni, ami nem történt meg. Túl, hatalmas túlkapacitásunk van, ezért, ezért haladunk infláció felé a következő pár évben. A hiány az Egyesült Államok kormányának hiánya nem függ össze eh, a house price politikával, az európai bankok sokkal toba, többet fektet, fektettek be kedvezőtlen ö, eszközökbe, mint az amerikai kormány. Tehát kérem, hogy ezt ne keverjék össze. A beruházási bankok ö, ö, ö, már, már senki nem maradt. Kettő ö, arra úgy döntött, hogy banká válik, ö, és hozzáfér az így lehető, lehetővé pénzekhez. A Pázel egyezményben sokkal megfelelőbbnek tartják a magas tőstöker arányokat, de ezeket megtámadták. Az Egyesült Államok is ezt teszi. A, mely meghatározza a bázal alapú pénzügyi stabilitást, és szerintem nagyon jól dolgoznak, és ezt el is kell fogadnunk. Nem igazán tetszik nekem az a magatartás, hogy Brüsszelben és a nemzeti kormányokban sokan ellenzik ezt, mert tudják, hogy a e, bankok tőzsdékét fognak emelni. E, a legjobb e, szabályozás az pedig a magasabb törstőke arány. A szegénység visszaszorítása 1 milliárd ebben az 20 évben, ez nagyon jelentős arány még mindig egy milliárd ember él a két dolláros határ alatt, de Kína többsége már nem, és ez nem így volt korábban. Ami pedig a kínai tartalékokat illeti 2,4 milliárdos, trilliárdos értékben, ez megmarad a következő 10-12 évben. Ez pedig az elmúlt pár hétnek az eredménye. Kína Kínából hatalmas hasznot húzunk. Az a kérdés, hogy Európa miért nem húz nagyobb hasznot. Hagy mondjam el, hogy az elmúlt négy, hét, az elmúlt négy hónapban uh, az Kínába irányú EU, e illetve német uh, uh, export magasabb volt, mint Franciaországban. Számos európai ország jelentős hasznot húz a kínai fejleményekből, um, és kisegít minket nagyon sok ilyen felmerő piac. Mészon úr, köszönöm, próbálok röviden fogalmazni. Tehát a beruházási bankok szerepéről, a kis és középvállalkozások megsegítésére, az innováció támogatására. Ami Bázelt illeti, az egyik kulcsa, hogy megértsük ezt a krízist, itt elsősorban az aktívák, mint a passzívák krízise alakult ki. A globális pénzügyi intézmények közreműködésével Jungen úrral egyetértek, nem újdonságról van szó, a szekuritizáció válságai már eddig is 8-10 alkalommal fenyegettek csupán az eltelt 15 esztendőben, és ennek következtében a szakma egyfajta paradigmát alakított ki, amelynek nyomán csupán a meglehetősen nagy jelentőségű krízist veszük észre, vagy ennek hatására cselekszünk. Bázel vonatkozásában itt elsősorban a finanszírozás hátterében meghúzódó értékpapírokba történő befektetés figyelésére koncentrál, és a kötvénykibocsátások értékpapír fedezetét figyeli, és ez számos pénzintézet vonatkozásában nem bizonyul elegendőnek. Tehát meg kell keresnünk a megoldásokat ebből a kilábalási folyamatba, és elő kell tudnunk segíteni a tőke kihelyezést, a kölcsönök volumenének növelését általában a e, bankok részéről e, nagyobb arányú e, hitelezést kell tudnunk ösztönözni. Adott esetben nem olyan feltételekkel, nem olyan biztosítékokkal történő kihelyezéseket, mint ma a rendkívül borulátó vagy túlzott biztonságra törekvő bankoknál tapasztaljuk. A beruházási bankok örülni fognak, ha azt a fellendülést tapasztalják, amelyet igyekszünk megalapozni, hiszen ez teszi lehetővé, hogy az Egyesült Államokban megfigyelhető bank bankkonszolidáció révén nagyobb arányban fejtsék ki tevékenységüket a jövőben. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban Kínáról óvatosnak kell lennünk Kínával kapcsolatban. Kína elsősorban Kínát segítette ki, nem másokat. Az utóbbi időben talán Afrikát is, és onnan Kína, eh, kínai eh, gyártmányú gépekkel és berendezésekkel eh, kinyert természeti erőforrásokat importál, tehát vigyázzunk elsősorban saját magukon, igyekeznek segíteni. Köszönöm. Köszönöm. Számos kérdésemre választ kaptam már, így aztán a az adósság alap vetített arányával kapcsolatos egyenletre szeretnék koncentrálni. Vajon itt milyen irányba kell elmozdulnunk, vajon korrekcióra van-e szükség, vagy pedig ki kell egyensúlyoznunk a felborult egyensúlyt? A finanszírozás vonatkozásában az EU-nál úgy látjuk, hogy túlzott mértékben támaszkodunk a kölcsönfinanszírozásra, és elsősorban erre figyelnek, sem mint a feltökítés kellő mértékére. A kérdés az, hogy a kockázati alapok negatív hatást gyakorolnak-e erre, és amennyiben igen, vajon célszerű lehet-e az, hogy egy EU által szorgalmazott vagy finanszírozott kockázati tőke kerüljön létrehozásra, amely ezen a helyzeten változtathat? valójában az a helyzet, hogy mindkét előadás rendkívül érdekes volt, de mielőtt konkrét kérdésemet feltenném, először is egy vallomással élnék. Mindkét beszámoló világosra tette, hogy milyen meg vagyunk győződve arról, hogy tudjuk, hogy hogyan is, hogyan tovább. Nem tudom, hogy az USA jelenleg mennyire befolyásolható, valamint a kormánya, tehát különösen Jungen úrhoz intézem a kérdésemet, mi a helyzet a válság után? Nem támadtak-e kétségek önben, hogy amit ön mondott, azt talán hozzájárult a válsághoz, nem gyakorol a kritikát az eddigi magatartást illetően? talán a megfelelő végkövetkeztetéseket le kellene vonni mindebből. Erről egészen nyíltan akartam szót ajtani. És az IVF, e a Nemzetközi Valuta Alap részesedését, illetően az euróövezet egyes országainak segélyprogramjában. Nos, ez a transatlanti együttműködés egyik formája a válság meghaladását illetően. És hogyha Jungen urat jól értettem, akkor Görögország valamennyi intézkedés ellenére soha nem lesz képes arra, hogy visszafizesse adósságait. Tehát mit is tesz az IVF e Görögország esetében? Most először az első kérdésre. Igen, az adósság, illetve az alaptőke viszonyára vonatkozó megfontolás félrevezető. A legtöbb európai ország adó politikája az eladósodottság mértékét részesíti előnyben, és az egyik fő oka annak, hogy a kockázati tőke, főként a kockázati tőke piac alulfejlett Európában, hogy enyhén szóljunk, pontosan a az adóztatási politikára vezethető vissza. El kell tehát mozdulnunk attól, hogy adóügyi szempontból az eladós adottságot részesítsük előnyben, nem pedig a tőkét. Ami a másik kérdést illeti, igen, alulfejlettek vagyunk e tekintetben, és a 35, 38 milliárdos USA kockázati tőkebefektetésről beszéltünk tavaly, ami három és félszerese, négyszerese az európainak holott a gazdaságok volumene között legfeljebb 10-20%-os különbség van. Itt pedig adott esetben csak nem tízszeres különbség látható. Más szóval az innováció finanszírozása igen fejletlen Európában. Örüljünk annak, hogy a beruházási bankok nem folytak bele a kis középvállalkozások finanszírozásába, erre nincs is szükségünk. Itt a befektetői angyal, gyalog közreműködésére van szükség olyanokére, akik kockázati tőkét szánnak az innováció támogatására. Egészen rossz az a séma, amelyet az Európai Parlament szeretne bevezetni amikor ennek az elemeit vizsgáljuk, akkor arra kell rájönnünk, hogy például a jelentési kötelezettség bevezetése az egyedi tőkebefektető cégek vonatkozásában, valamint valamennyi 50 vagy több foglalkoztatottat munkával ellátó cég részére egyfajta akadálya annak, hogy eh, ilyen jellegű tevékenységet folytatnassanak. Eh, nem eh, segíti elő az üzleti vállalkozásokat az ilyen jellegű rendelkezés, hiszen sem az EU-ban működő befektetők, sem pedig a külső országokból származók nem fogják keresni azon lehetőségeket, hogy eh, kockázati tőkével siessenek az itteni innováció segítségére. Ez egyfajta elriasztó eh, hatással van, és eh, csökkenti majd az új vállalkozások beindultát, a finanszírozási lehetőségek bővülését. És az európai kockázati tőke piac már most túlzottan fejletlen, míg további akadályokat igyekszünk azok elé állítani, akik ezen a területen szeretnének tevékenykedni. Igen, az egyikre még nem válaszoltam, elnézést a következő oldalon van a jegyzeteimben. Tehát mik a fő okai a, a krízisnek? Az Európán belüli egyensúly hiányra gondol-e, vagy pedig az államadóság elfuttására? néha az ember nem is tudja, hogy tulajdonképpen miféle válságról beszélünk. De hogyha az európai elhadósodottsági válságról van szó, akkor erre az utóbbi a válasz. Tehát a G70, G7-ek eladósodottsága 170%-ig futott el, ami lényegesen több, mint a 80-as években volt. Japánnál 200 fölötti, az Egyesült Államoknak a 100 7% körüli, és ezek jelentették a megrázkódtatást, amelyek elvezettek a krízishez. Nemrégen egy német konferencián Goldman Sachsnak az egyik fő közgazdása jelentette ki, hogy az a rossz hír, amely Európa számára rossz hír, de a jó az, hogy ennek nincs kihatása a világgazdaságra, miután Európa gazdasága túlzottan kicsi ahhoz. Nos, ami az IMF hatását illeti, talán tudják, hogy én voltam első, aki azt javasolta, hogy európai menedzser alapot hozzunk létre megelőzési céllal, nem pedig a bajba került cégek kisegítésére. Ez két irányú utca kell, hogy legyen, és amikor az IMF ezt teljes mértékben mértékben magává tesz, magáévá teszi, nem tudom, így lesz -e. A legfontosabb az, hogy a, a, szerintem nem látható ma még, hogy az IMF-nek mik a szándékai, de a legfontosabb, hogy kialakuljon egy olyan helyzet, amelyben képesek vagyunk a kötelezettségek teljesítésére, az ígéretek beváltására, és a kormányok szavahihetővé váljanak, hogy minden esetben igaz legyen az, hogy 2013-ban, 2014-ben 145-150-es arány áll be az eladósodottság mértékében a GDS képest az alacsony kamatlábak időszaka az eltelt 15 évben azt jelentette, hogy magasabb eladósodottságra alacsonyabb kamat teher, terhelődött, és most egy olyan helyzet alakul ki, amikor a számláló és a nevező növekszik, illetve csökken, tehát jól megjósolható, hogy a 145-150-ig el fog futni ez a dolog, amennyiben a kamatlábak emelkednek, a eladósodottsági arányok pedig csökkennek. Az EU-nak ki kell használnia a most rendelkezésére álló lehetőségeket, azt az időszakot, amelyik most nyílik meg, hogy megfelelő szerkezetváltást hajtson végre, és és az Európai Központi Banknak, valamint a kormányoknak kezdeményezőleg kell tudniuk fellépni. Ez egyfajta jelzőszáma lesz annak, hogy van-e ilyen szándék. Én fordítva szeretnék válaszolni a kérdésekre, a végén kezdve, tehát az optimizmus vonatkozásában, nos ez valóban perverz, látjuk, hogy azért visszaszorulóban van a lakásépítéssel kapcsolatban kialakult válság. Látjuk, hogy a termelékenység növekedőben kezd lenni, egyre könnyebb megtartani a munkahelyeket, Eh, tehát eh, működőképesnek tűnik a rendszer. Ugyanebben az értelemben eh, azt lehet megállapítani, hogy a rendszer működik, reális árinformációk állnak rendelkezésünkre, de ami aggaszt emellett, az a nyugdíjak helyzete. Demográfiai buborék van kialakulóban, az előregedés nyomán egyre nagyobb teher nehezedik a nyugdíjakra, alacsonyak a kamatlábak, ami a az intézményi befektetőket nem sarkalja abba az irányba, hogy a e, nyugdíjalapokat e, növeljék, e, és ez egyfajta intézményi befektetői követelménnyel kapcsolatos probléma. Egyre több pénzeszközt kívánnak bevonni saját gazdálkodásuk körébe, hiszen a nyereségességük ezen múlik. Eh, a kérdés az, hogy ki vásárolja meg az adósságot. Eh, eh, a Basel 3-as reform arra megy ki, hogy ki finanszírozza a bankokat. A 980-as években az Egyesült Államok a Bureau of Indian Affairs eh, közreműködésével eh, lendítette fel az utóbbi 150 év legmagasabb szintjére az amerikai benszülöttek eh, kulturális örökségének megőrzését célzó alapok létrehozásával azt az pénzösszeget, amelyet megmozgatott. Igen, az amerikai kormány arbitrálni fogja az amerikai kormány eh, kínlévőségeit. A kérdés az, hogy a KKV-k beruházásait hogyan ösztönözzük, vajon EU-s szponzorokat fogunk tudni csatasorban állítani, akik képesek lesznek befektetni a kockázati tőkéjüket erre a célra, vagy közvetlen tőkebefektető célok jönnek létre, ezt ma még nem nehez, lehet jól megjósolni. Jobb megközelítés lehet, és itt egy kicsit vitatkoznom kell Jungvanőről, aki inkább üzletember, hogyha átlátható információ áll rendelkezésünkre a kis és középvállalkozások gazdálkodásáról, és látjuk, hogy a személyes, illetve a kisvállalati kölcsönök törlesztése hogyan történik. Ezt a megoldást választotta Argentína is, és úgy látszik, hogy ott elég jól bevált. Köszönöm. A két utolsó kérdezőnk következik Martin úr és Hübner asszony. Köszönöm. Mason úr, az előadása végén azt jelentette ki, hogy minden országnak saját forrásait kell tudnia felhasználni, ha ez nem is ö, ö, csodaszer mindenki számára. Na nos, ha az ember erre kényszerül, például egy világháború nyomán, akkor mi történik? Nos, kifejtenie, hogy miféle világháborúra célzott, illetve milyen esetekben nem tud támaszkodni saját forrásaira egy adott ország. Jungen úr, van jó néhány megállapodás, amelyekkel bizonyára egyet fog érteni, nevezetesen annak szükségessége, hogy számos EU tagországot jobban bevonjuk a vállalkozás szellemébe. E, nos, 5 e, millió e, új vállalkozóra való szükségről beszélt. Sokan vannak, akik nem lesznek abban a helyzetben, hogy megélhessenek a most rendelkezésükre álló jövedelemből. Az ön receptje vagy elgondolása vajon nem azt mondja-e, hogy adjuk fel a német modellt, és inkább a vietnámi modellhez folyamodjunk, és hogyha ezt sugalja, akkor mit jelent ez az európai politikai kultúra szempontjából? Nem úgy áll e a helyzet, hogy valamennyi politikai párt egy-két kivételtől eltekintve eh, gyakorlatilag pont az ön által megköveteltek ellenkezőjét ígérve jutott eh, parlamenti képviselethez. És egy kérdés mindkettejükhöz. Számos eh, jelentést olvastunk az euró elleni spekulációról a rossz spekulánsokról. Az önöknek mi a véleményük, hogy hány százaléka lehet a spekulánsoknak rossz szándékú, akik az euró ellen spekulálnak? Mi olyan rossz a spekulációban az önök nézete szerint? Az Péter Martin azt gondolja, hogy mindenki tudja, mit jelent a vietnámi modell? Nem. Vietnám sokkal messzebb ment a fejlődésben. A legtöbb fi- vietnámi fiatal fiatal vállalkozónak tartja magát, pár mindenből pénzt csinálnak. Mrs. Hörnel következik. Köszönöm szépen. Jungen úrnak teszem fel a kérdést. Számos módon lehet kirában egy krízisből, de ön a túlszabályozás útját választottuk Európában, a piacon és a kudarcok szabályozásában is. Önnek mit mond az orra? Vajon a túlszabályozás révén vajon átláthatóbb, válságnak kevésbé kitett rendszert tudunk-e alkotni, és mikor történhet ez meg? Akkor, amikor nem foglalkozunk a komplexitással, vagy a pénzügyi ágazat összetett jellegével nem, és csak a vállalati kormányzás kérdésével foglalkozunk. És egy rövid kérdés Mason úrnak. Professzor úr, amikor ön a tévedés költségeiről beszél, azt hangsúlyozza, hogy ellentét áll fenn az inszolvencia és az illikvitás között. Ezt ki tudná fejteni? Kérem, hogy a válaszadók három percben válaszoljanak. Fejenként három perc. Az nagyon hosszú lesz. Most már értem, hogy mit jelent a vietnami modell, nem és nem tudom, miről szól a német modell. Számos több, számos értelmezése van ennek, és mindenki úgy alkalmaz, hogy neki tetszik az európai szociális modellt, Szerintem az európai szociális modell nem európai, hiszen nagyon sok különböző modell áll fenn a tagállamokban. Ez nem szociális modell, és, és nem is modell ez, ahogy a vietnámi. A németek sokkal vállalkozóbbak már, hanyatlik az új vállalkozások száma. Tavaly 15 éve a legkevesebb új vállalkozás jelentkezett, jegyezték be 1995 óta a ciklusokon keresztül ez ugyanígy van. Nincs, nincs választási lehetőségünk, persze mindig vannak az, hogy elszegényedünk, de ezt nem akarjuk, hiszen sokkal több innovációra van szükség, szükségünk, sokkal több vállalkozásra van szükségünk, hogy, ez, hogy ezt a gazdasági dinamizmus megteremtsék, amely aztán megteremti az integrá- integrációt, azaz, hogy sokkal több embert vonunk be a rendszerben, nem az, hogy sokkal többet költünk. Aztán kérdeztek eh, rosszindulatú spekulációról, és nem tudom, mi a rosszindulatú spekuláció. Eh, a spekulások spekulálnak, elemzik a helyzetet, és eh, rövid távon sokkal, jobban, sokkal jobbak az értékelő cégek, hiszen ők ezt tették meg a Lehman testvérekkel, amikor még három minősítésük volt. Két hónap azelőtt vették előtt, mielőtt csődbe mentek, aki a Szolkin könyvét, és aki nem annak csak ajánlani tudom, azok tudják, hogy a shorting mit tett. A short az egy nagyon kockázatos művelet, hiszen végül számos európai politikus magas szinten vitatkozik a, a, a mesztelen és a felöltöztetett ügyletekről de végül is mi a különbség a mesztelen felkerültetnek, és én nem igazán tudom követni a vitát, de annyit el tudok mondani, hogy írtam is erről egy cikket, a short értékesítők és az úgynevezett spekulánsok sokat többet értek el az elmúlt 12 hónapban, bocsánat, 12 hétben, mint az Európai Bizottság, a Központi Bank a kormányok és az ECOFIN miniszterei 12 év alatt. Pénzügyi rezsimben, közvitában, európai szinten, a közadóságokról, valamint az ezáltal megjelentett problémákról. És mindenki azzal, azzal kezdte, hogy hála a spekulásoknak, én viszont nem tudok különbséget tenni a jó és a rossz spekuláció között. Lehet, hogy van különbség a sikeres és nem sikeres spekulánsok között, de az igazi spekulánsokat megdiaszták az EU e programjában. És a, azok a spekulánsok, akik görög vásároltak, átlagban sokkal nagyobb kamatot tudtak bezsebelni, mint a német kötvényekkel, és miután ezt megtették 58 éven keresztül, nagyon jól spekuláltak azzal, hogy az európai kormányok nem hagyják őket cserben. Ezek az, ez az igazi spekulások, és nagyon sokat kéne erről vitatkoznunk. Hübner asszony, hogy vajon a túlszabályozás jó megoldása a válságnak, a válaszom az, hogy nem az a megoldás, hogy sokkal több túlszabályozunk, hanem meg kell találnunk azt az ösvényt, amely a túlszabályozás és a kevés szabályozás között vezet. Amikor a történelem nem ismétli meg önmagát, akkor tanít minket valamire. Sokan azt mondják, hogy semmire nem is tanít, hiszen az emberek nem akarnak belőle tanulni. De talán itt az e- e- lehetőség. Valahányszor egy válság lezajlik, mindig alacsony növekedési ráta következik be a szorosabb szabályozás miatt. Néhány évvel később néhányan azt mondják, hogy na rendben van, lehet le, lebontani néhány szabályozást, és minden újra kedvező lesz, és az akkor a kockázatokat túlbecslik, vagy alábecslik, vagy ugyanezt teszik a saját képességekkel, hogy meg, meg, megtalálják a megfelelő beruházási lehetőségeket, eljutunk a túl, túl, túlzott beruházásig, túlzott kapacitásépítésig, és akkor minden megbolondul. Ez a szok, megszokott ciklus. 1900 20, 2018-ban a legtöbben azok, akik feletek ezért a válságért már nem lesznek már nyugdíjasak lesznek, és el fogják felejteni. Tehát a legjobb tanácsom az, hogy mindenki olvas el a történelemkönyveket, hiszen ez a válság semmiben sem különbözik a korábbiaktól. Ugyanez történt az elmúlt 800 évben. A történelemkönyvek nagyon sokat tanítanak nekünk. Mindig ugyanaz történik. Mississippi krízis, tulip krízis, 1970-ben, 80-ban ugyanezt történt. És 20 év múlva is ugyan, itt, itt fog valaki ülni, aki a, akik a válságról vitatkoznak. Mason úr következik. Hogyha jobban bele akarunk menni történelmi kérdésekbe, egyik professzorom Larinél tette fel nekem azt a kérdést, aki Eh, aki három kötetes könyvet írt a háborús finanszírozásról. Um, Friedman and Schwartz Monetary History uh, in the United States, ez egy másik nagyon jó könyv, ami ugyanarról beszél, hogy a uh, válságok megismétlik ön, önmagukat, ugyanúgy, ahogy a háborúk is. Uh, megjegyzésem szellemében uh, figyelembe kell venni a gazdaság és a szociális oldalát is annak, ami ebben a válságban kialakult. A társadalmi oldalát, akik Görögországban olyasmi, olyan ígéreteket tettek a népnek, amit nem, aztán nem tudtak teljesíteni, és nagy társadalmi költségek árán próbálták ezt aztán helyrehozni. Ami pedig a lecsatolás, visszakacsatolást illeti, azt szeretném megkérdezni, hogy a lecsatolás után milyen növekedési ráta következhet be, hogy vajon ez alacsonyabb-e, mint a fejlődő országokban, és hogy vajon az ala, az alacsonyabb növekedési ráta a kevésbé fejlett országokban következhet ebbe. Ami a tévedés költségét illeti, az inszolvencia illikvitás kérdését illetően, amely az én szakterületem, és erről írtam tanulmányokat, elemeztem a banki kudarcokat e, nagy válságok idején az Egyesült Államokban és a világban, és azt találtam, hogy nagyon lassan mozdulnak el előre, szemben azzal, amit nagyon sokan hisznek, a bankok nem hirtelen mentek át ezen a kudarcon, nem, nem derültékből csapott ez be. Nagyon sok bank éveken keresztül nagyon gyenge volt már. Az egyik eh, tanulmányom ennek a bizonyítékait sorolja fel nagyon sok felszólítást kaptak ezek a bankok, hogy egyenlítsék ki a hiányaikat már, és évekre visszamenőleg a válság előtt. És amikor be, be, be, bekövetkezik a válság, ki, kivallott kudarcot? Hát a bankok. A likviditás nagyon valós probléma, nagyon dinamikusan változó jelenség. Lehet, hogy két napig tart, mert hogyha be, be tudják nekem bizonyítani azt, hogy bárhol a világon fel tudok venni pénzt, és jó spekuláns vagyok, és meg elvégeztem a, meg, elvégeztem, megírtam a leckémet, akkor nagyon jó ö, haszont kasszálhatok ezen a pénzen. És, ez, ez, és ugyanígy a likviditási válságot is el, el tudjuk intézni egy, egy nap alatt, vagy kettő. És hogyha igazán jó a tervünk, és ha nem, és inszolvensek vagyunk, akkor ez a válság fennáll. Ha inszolvesnek vagyunk, akkor semmi, semmi áron nem tudunk hitelt felvenni, hiszen a piac diktál. A feladatunk az, hogy a piacot megelőzzük, akár évekkel vagy hónapokkal is. A dekering munkája azt mutatja, hogy milyen egyszerű értékelni azt, hogy eh, a bankok, eh, akik előrejelezték 6, eh, 12 hónappal a válságokat, alapvető piaci információkkal miként szabályozhatták volna a cselekedeteiket. A pénzügyi szabályozás felépítésében nagy figyelmet kell szentelnünk annak, hogy ezt az akaratot elősegítsük, és hogy lehetővé tegyük a szabályozóknak, hogy eh, cselekedhessenek. Hogyha ezen nem mentünk át, és egy szabály, eh, szabályozó egy bankot akar megszabályozni, egy olyat, amely fizetésképtelen és nagyon nagy eszközkitettségnek van, eh, nagy eszközkitettséget kell elszenvednie, akkor ki évekre, évekre lelassíthatjuk a folyamatot minden kormány szervnek ott kell állni az alkotó, szabályalkotók mögött, hogy proaktívan ö, cselekedjenek azért, hogy ez a, ö, ez a zuhanás, ez a válság ne ismétlődjön meg. Ezzel pedig eljutottunk az első szekció részére. Köszönöm szépen Jungen úrnak és Mason professzornak az előadását, és őszinte válaszait. Köszönöm szépen. The... Most pedig felkérem a második szekció előadóit, Bölgel asszonyt és Köré urat, hogy fáradjanak az asztalhoz.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 <laughs> Kedves kollégák, megkezdjük a második szekciót. Az intézményi transzatlanti együttműködés a témánk, amely nagyon fontos. Beszéltünk már erről a szakbizottságban többször is. Tudjuk, hogy reméltük is, hogy amikor a G20 megkezdődött, G20 ülései megkezdődtek, valamiféle ajánlásokkal álltak volna majd elő, eh, amit, annak alapján közeledhetnénk. Ez nem történt meg, inkább távolodtunk. Én most csak saját magam nevében beszélek, az az érzésem, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy összehangolt választ tudunk adni a válságra, és különböző irányokba kell, hogy haladjunk, ami nagy kár, hiszen ez lehetővé teszi különböző szabályozási önkényességeket, de izgalommal várom a két előadónk prezentációját, hogy vajon igazon van-e vagy sem. Bővel asszonynal kezdjük, aki a transatlanti kapcsolatok és Tanulmányok Intézetének igazgatója Washingtonban. Az ő életrajzát kiosztottuk, itt van aztán Benoit Coré, aki pedig a Direction General du Trésor főigazgatója, a Párizsi Pénzügyintézet főigazgatója. Bővel asszony, öné, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm számomra, hogy eljöhettem, és izgalommal várom a bizottságot Washingtonban. Sokkal általánosabb beszédet szeretnék tartani. Egy kívást kaptam, az pedig, hogy ez a szakbizottság vajon foglal, foglalkozhat-e a, a pénzügyi válsággal, Washingtonnal együtt új módon, új módon, hogy egy új együttműködést alakítanak ki a parlament és az Egyesült Államok kongresszusa között. Hangsúlyozni szeretném, az, hogy milyen, mennyivel fontosabb a funkció, mint a forma. Számomra úgy tűnik, hogy a globális pénzügyi válság kihívásokat és lehetőségeket is teremt. Remélem önök is úgy értik, hogy elsősorban a veszélyekről és a lehetőségekről fog beszélni, és arról, hogy ez a testület és az EU mit tehet, ahelyett, hogy az amerikai szerepet hangsúlyoznám. Ez, ezt a feladatot kaptam, és meg is értik, hogy az EU régi barátja mondja ezt el. Jelentős veszélyei vannak az EU számára a pénzügyi válságnak. Egyre Egyesült Államok egyre többet foglalkozik az, hogy mi történik Európában, és mi történik az euró, euróval. És egy nagyon ijesztő cikk jelent meg a Washington Postban múlt héten Eh, az euró sorsáról, és arról, hogy ez miként befolyásolja az amerikai helyzet, helyzetet. ez pedig az európai hitelképesség eh, erózióját hordja magában gazdasági és eh, partnerségi szinten. Milyen jelentős lehetőségeket teremt ez az EU-nak? Az EU most bebizonyíthatja, hogy miként, miként tudja ezeket a kihívásokat kezelni, és miként tud az Egyesült Államok hiteles partnere lenni koncentrálni szeretnék olyan kérdésekre, amelyek lényegiek, funkcionálisak, és nem annyira szeretnék beszélni a mechanizmusokról, amelyek fontosok. Én magam is ilyen kérdésekkel foglalkozom, de most ettől el kell távolodnunk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy miről is van szó. Washingtonban az az érzés az EU-t illetően, hogy nagy a frusztráltság, nem értjük, hogy ebben az átmeneti Lisszaboni szakaszban az EU miként működik. De nem, ak- nem is igazán, igazán akarunk beruházni ebben az idős- időszakban. Azt várjuk, hogy e- Európa aktív szerepet vállal kulcskértésekben. És ennek során röviden szeretnék beszélni az intézményi fel, felépítésről, a Bush és az Obama kormányzásról, ez, ezzel a két példáról um, az egyik a kongresszus az Európai Parlament viszonya. Különösen szeretnék kitérni arra a kérdésre, hogy miről kell beszélnünk. A pénzügyi szabályozás egy kulcskérdés, Mind, mindkét rend csúcsán szerepel. Nem fogom áttekinteni ezt az intézményi fel, felépítési listát, hiszen önök mind, mindannyian ismerik ezt. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon ez, ez a szervezet nagyon szokatlan európai szempontból. Nincsenek, Amerikában nincsenek ilyen struktúrált viszonyok. Az egyetlen kivétel a Kínával feltartott feltartott, fenntartott viszony, a stratégiai gazdasági párbeszéd, a, de általában Nálunk nem ez történik, sokkal organikusabban fejlődnek a más országok a fenntartott viszonyaink. Azonban nagyon megszokott ez az EU-ban. Ma zajlik az EU-Oroszország csúcs, számos ilyen csúcs zajlik még. Az új transatlanti napirendben más eh, dialógusokat szeretnénk eh, támogatni, lezajlott már az igazságügyi, a pénzügyi, a határvédelmi párbeszéd, a jogi tanácsadói párbeszéd is, és nem sokára elkezdjük a fejlesztési és a tech technológiai párbeszédet is az új USA-EU energiatanács párbeszédét. That necessity may fail de idővel ez megrekedhet. Ám e, arra is számíthatunk, hogy újjáéled. Tehát itt tulajdonképpen a kapcsolatrendszer során megfogalmazandó e, követelmények függvényében változhat. Úgy gondolom, hogy e, van egy irritáló tényező elsősorban az USA szempontjából,